Oroszországban, vagy Fehér Oroszországban. Először is megadom a szót López Garrido miniszter úrnak a tanács nevében. Gracias por eh, darme la oportunidad de... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy alkalmat biztosítanak arra, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban kifejtsem véleményemet. A fehér orosz civil társadalom és nemzeti kisebbségek helyzetéről van szó. Az Európai Unió kétségkívül rendkívüli aggodalmának adott hangot, amiért Fehéroroszországban romlott a helyzet. Különösen ami az emberi jogok helyzetét illeti. a szabad véleménynyilvánítást illetően egyre inkább, egyre nagyobb nyomás nehezedik a médiára. Egy törvényt fogadtak el, amiben korlátozzák az internet használatát, alkalmazását. Fellép a kormány az ellenzékiekkel szemben is. És ez azt jelenti, hogy a helyzet romlott Fehér Oroszországban. Február 16-án Ashton asszony nyilatkozatot adott az európai közös és kül politikai főképviselőként, különösen a lengyel kisebbség helyzetével foglalkozott Fehér Oroszországban. Ezen kisebbség egyes tagjait a rendőrség megtámadta, és ez a nyilatkozat, azaz a főképviselő asszony hivatalos állásfoglalása eljutott a fehér orosz hatóságokhoz is a hivatalos diplomáciai csatornákon keresztül. Hétfőn a külügyi tanács foglalkozott ezekkel a kérdésekkel, és későbbiekben is bizonyosan napirendre kerül majd ez a téma. A lengyel miniszter is felszólalt, és felszólalásában aggodalmának adott hangot. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy érintettségének adott hangot. tekintettel arra a rendszeres üldözésre, amely a lengyel kisebbség egyes tagjait sújtja Fehér Oroszországban. Egyáltalán nincs kétség afelől, hogy az EU valamennyi tagállama aggodalommal figyeli ezeket az eseményeket, és foglalkozik ezzel a helyzettel. Nagyon fontosnak tartom, hogy a fehér oroszországi hatóságok számára világosra kell, hogy tegyük, hogy be kell tartaniuk az EBSZ e egyezményben megfogalmazott követelményeket, az emberi jogokat tiszteletben kell tartaniuk, védeniük kell a kisebbségeket, hiszen a kisebbségi jogok védelme az emberi jogok helyzetében nagyon fontos alkotóelem. elem. Ezen kívül az Európai Unió külügyminisztere tanácskozott a megfelelő eszközöket illetően, illetve megfelelő testületeket illetően, amelyek segíthetnek ezen helyzet megoldásában. Azt hiszem, hogy közös érdekünk, tehát Fehér Oroszországi és az EU-i, valamint valamennyi európai egyaránt, hogy sikerrel gyakorunk befolyást erre a helyzetre, és az emberi jogsértések ilyenfajta itt a jövőben megakadályozzuk. A kisebbségek jogait sértik meg, és Fehér Oroszországban nagyon fontos kisebbségek találhatók. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy Fehér, Oroszország, Fehér Oroszország a helyes irányba haladjon. Mindez fontos az európai szomszédság politikai összefüggésben is. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr. Most pedig megadom a biztos asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A soros elnökség által mondottakat kiegészítendő mely egyébként a főmegbízott Baroness Ashton véleményével is megfegyel, megfelel. Tehát ehhez csupán annyit szeretnék hozzátenni, hogy a fehér oroszországi emberi jogi helyzet aggasztó, különös tekintettel, ami a lengyel kisebbséget illeti. Nagyon súlyos esettel van dolgunk, és ez visszaveti a demokrácia irányába tett haladást Belarusban. Másrészt fontos, hogy fenntartsuk a kommunikációt Belarusszal, még akkor is ez nagyon nehéz. Nem csak azért, nem csak a kormányzati forrásokhoz, felekhez kell fenntartanunk a kapcsolatot, hanem az emberek közötti kapcsolatokat támogatnunk kell a diák csereprogramot, vagy segítenünk kell azt, hogy az üzletemberek kapcsolatba léphessenek, kulturális kapcsolatokat szeretnénk támogatni ezért, hogy kapcsolatba kerüljünk a belorusz állampolgárokkal, és így megőrizzük a lehetőségét annak, hogy Fehér Oroszországban is elindul a demokrácia. Végezetül pedig azt szeretném mondani, hogy bár az elmúlt két évben visszafordulás volt tapasztalható, ennek ellenére a bizottság elkötelezett, és a Belarusszal való kapcsolatunk során igyekszünk egy pozitív fejlődést felgyorsítani, és vissza akarnánk fej, vinni a helyzetet abba az állapotába, ahol két évvel ezelőtt volt. Köszönöm szépen! Most pedig az Európai Néppárt nevében Gunnar Hökmarknak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a spanyol elnöknek és a biztos mindezt, amit mondott a helyzetről. Azt hiszem, hogy világosnak kell lennünk. Amiről most beszélünk, ez nem egy, hanem egy diktatúra, egy brutális rendszer fellépései és lépései egy olyan rendszeré, amely nem, veszít, nem tiszteli a kisebbségek jogát, de épp úgy nem tiszteli az egyéni állampolgárok jogait. Hát így állnak a dolgok Belarusban. Ez a kiinduló pont, innen kell, hogy kiindul, kiinduljon a rezsimmel való dialógusunk, hiszen a dialógusnak kétfélen kell állnia. Hogyha mi nyitottságot mutatunk, akkor a fehér orosz rezsimtől el kell várnunk, hogy teljesítsen valamit. Ez idáig semmit nem teljesítettek, a reformok nem működnek, nem érvényesülnek. Hangsúlyozni szeretném, és nyomatékosítani szeretném, hogy ez nem egy lengyel ügy. Belarus az Európai Unió szomszédságában található. A keleti partnerség tagja. Ez egy össz-európai kérdés, és a mostani intézkedéseivel a belarusz kormány, a belarusz rezsim e hátat fordít az Európai Unióval való nyitott dialógusnak, legalábbis eltávolodik tőle. Éppen ezért mit kell, hogy követeljünk? Legelőször is. Alapvetően meg kell követelnünk az emberi jogok, a kisebbségek jogának tiszteletben tartását, vessenek véget a rendőri brutalitásoknak, és mutassanak hajlandóságot arra, hogy konstruktív dialógust folytatnak az Európai Unióval. Ezt az üzenetet világosan át kell adni a rezsimnek, a dialógusunk a demokráciát és az emberi jogok érdekeit kell, hogy szolgálja, és persze a civil társadalomhoz is fordulnunk kell, hiszen Fehér Oroszország több, sokkal több, mint a rezsim. Fehér Oroszország a fehér oroszokban áll. A nők, a gyermekek, a diákok, az idősek, mindenki a társadalom része, folytatni kell tehát a civil társadalommal eh, elkezdett dialógust, és így kell megerősíteni szabadságot és az emberi jogokat. Köszönöm szépen! Monsieur Christian Wegenin. Köszönöm szépen. Eh, Christian Wegenin kapja meg a szót. Madam Commissioner, dear colleagues. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos, biztos asszony, tisztelt kollégák, a frakcióm nevében aggodalmamnak adok hangot a legutóbbi fejlemények kapcsán. Szeretnék a szolidaritásomnak is hangot adni Fehér Oroszország állampolgáraival, akik emberi jogaikat, alapvető emberi jogaikat nem élvezhetik. Egy európai országról van szó a 21. században. Azt hiszem, hogy ez elfogadhatatlan, és ebben mindannyian egyetértünk. Ez azonban a kiinduló pont csupán. A legfontosabb kérdés a következő. Először is, hova szeretnénk elvezetni Fehér Oroszországot, illetve hogyan tehetjük ezt meg? Az első kérdés tekintetében azt hiszem egyet értünk: demokratikus országot és demokratikusan megválasztott kormányt szeretnénk, parlamentet, elnököt, helyi képviselőket, és azt akarjuk, hogy ezek a hatóságok szabad és kreatív légkört hozzanak létre Fehér Oroszországban. Emellett azt szeretnénk, hogy közelítsen Fehér Oroszország az Európai Unióhoz. A második kérdés, hogy ezt hogyan valósíthatjuk meg. Az Európai Unió megváltoztatta Fehér Oroszországi politikáját, az izolációból inkább a bevonás politikája felé hajlott, és ez bizonyos gyümölcsöket is hozott, azonban ezek az eredmények nem elegendőek, hiszen nem elég gyors, a folyamat, és az elmúlt hetek fejleményei rámutatnak arra, hogy sokkal nagyobb elkötelezettségről kell tanúbizonyságot tenni. Holnap Fehér Oroszországi delegáció indul, hogy megvizsgálja, mi is a helyzet ebben az országban. A három legfontosabb intézmény, a tanács, a bizottság és a parlament közös stratégiájára van szükség ahhoz, hogy megerősítsük egymás erőfeszítéseit, és valóban politikai dialógust alakítsunk ki, úti tervet vázolhassunk föl, amely teljesen konkrét, nem csak általános javaslatokat tartalmaz, hanem egy konkrét akciótervet, úti tervet, amelyet Fehér Oroszországnak teljesítenie kell ez az előrevezető út, és ezt nem csak a keleti partnerség és a gazdasági együttműködés keretében tehetjük meg. Most pedig a szocialista frakció nevében eh, ha hallottunk egy felszólalt, most pedig az ALDE nevében Gerbandi úr szólal fel. Ook ik beschouw eh, het debat vanavond ook meer als... Úgy vélem, hogy a ma esti vita túlmegy a regionális kérdésen Janukovicsot láthattuk, hogy megválasztották Ukrajnában, inkább Moszkva felé tekint, mint Brüsszel felé. El fog látogatni a parlamentbe, de mi ne hagyjuk magunkat megtéveszteni. Nos, az, ami most Belorussziában történik, azt mutatja, hogy mit tesz Lukacsenko a lengyel kisebbséggel sokkal inkább Moszkva felé tekint, mint nyugat felé. Mm, azt merészeli, hogy így kezelje az Európai Unió egyik kisebbségét, és ezzel alapvető jogokat sért. Hogyan is történhet ez meg? Európa túlságosan hátat fordított keletnek. Nyitottak vagyunk ezen országok csatlakozása iránt? Természetesen Fehérország tevékenységét el kell ítélnünk a lengyel kisebbség vonatkozásában, de politikánknak sokkal nyitottabbnak kell lenni, legyen liberális a vízumpolitikánk, vagy vizsgáljuk meg az energiapolitikát, egyeztessünk többet az ilyen országokkal, mint Ukrajna vagy Oroszország. Ez a felhívásom a parlament tagjaihoz. Tehát az Európai Parlamentnek többet kell foglalkoznia ezekkel az országokkal, és így sokkal nagyobb befolyást nyerhet azon országok belpolitikájára. Elnök, köszönöm a felszólalását. Ahóta következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Miért is szerepel ez most napi renden? Nos, hát ez magától értetődő. Azok a tüntetések, amelyekben 40 lengyel állampolgárt tartóztattak le. Adják az apropóját ennek a vitának, és ezt el kell ítelnünk, de van más apropója is a vitának, ahogyan Vigenin kollega már említette. A parlament úgy döntött, hogy a delegáció meglátogatja Minsket, és a oda utazó kollégák egyike én vagyok. Meg kell vizsgálnunk a helyzetet. A gyülekezési szabadság, a véleménynyilvánítás szabadság és más alapjogok vannak veszélyben. Ezen felül mindent meg kell tennünk azért, hogy Fehér Oroszországban a halálbüntetést is megszüntessék el kell mélyíteni az EU és Fehér Oroszország közötti kapcsolatokat, csak így lehetünk előre. Köszönöm szépen, Csarnecki úr kap szót az ECR nevében, parancsoljon. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Ha nem döntünk, azzal is döntünk az Európai Parlament Fehér Oroszország kapcsolatos állásfoglalása márciusban nagyon fontos lesz, de még nagyobb szükség volna erre ma. A lengyeleket bántalmazzák és nem engedik a szabadságjogaik érvényesülését Fehér Oroszországban, de ez nem csak egy lengyel fehér orosz ügy, hanem egy európai fehér orosz ügy, hiszen nem veszik figyelembe az emberi jogokat Európának, Fehér Oroszországot ki kellene kényszerítenie vagy csalogatnia az orosz befolyásolási zónából, de úgy, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy az alapjogokat és az alapelveket tiszteletben tartsák, például a kisebbségek jogait. Hogyha Lukasenko nem érti az európai értékek nyelvét, akkor a szankciók nyelvét biztos megérti. Nem a belorusz társadalmat akarjuk szankciónkkal sújtani, hanem olyan szankciókat akarunk, amely a politikusok, a döntéshozók életét keseríti meg. Aszimmetrikus megközelítésünk van Belarus irányába, megnyitjuk a kapuinkat, anélkül, hogy bármit kérnénk, de eljött a politikai szankciók ideje. Például a fehér orosz parlament Euronestben való részvételét kellene megakadályozni. Köszönöm szépen, Gál Kinga kapszót as the co-chair of the intergroup for traditional... Köszönöm szépen. Az INTA ö, csoport nemzeti kisebbségek és nemzeti nyelvek ö, csoportjának társelnöke elítélem a lengyel kisebbségi szervek elleni fellépést. Ahogyan hallhattuk, idősebb embereket támogat, támadtak meg a fehér oroszok le, hatóságok. Itt azonban nem csak a kisebbségi jogok, hanem az emberi jogok is sérültek, és kidomborítja ez az esemény sorozat a rendszerre antidemokratikus voltát. Azon képviselők, akik megéltük a kommunista rezsimeket, felismerjük ezeket a módszereket fel kell, hogy szólaljunk, és a szakbizottságunk fel is szólalta a kisebbségi jogok érvényesülése ellen. A bizottságot és a külügyi főmegbízottat arra kérjük, hogy konkrét lépéseket tegyenek azért, hogy világos üzenetet küldjenek a fehér orosz kormánynak, szerint, ha az emberi jogokat és a kisebbségi jogokat nem erősítik meg, nem lesz lehetőség arra, hogy a jövőben megerősítsük az EU-Belarus kapcsolatokat. Mint hogy a kisebbségi jogok az emberi jogok részét képezik, ezért ezeket nem tekinthetjük egy állam belső ügyének. Nem tekinthetjük ezt a feszültséget lengyel, fehér orosz belső ügynek. Nem, ez egy az EU egészét érintő ügy, hiszen, és ez már elhangzott, a szomszédságpolitika, a keleti partnerség politikája is érintve van itt. Kérjük tehát a bizottságot, hogy világos üzenetet küldjön, és világos lépéseket foganatosítson. Köszönöm szépen. Liberacki kollega kap szót, parancsoljam. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a tanácsnak és a bizottságnak a gyors reakcióért, legalábbis ami az európai ö, példa, példát illeti, most gyorsan reagáltak. Először is hadd mondjam el, nincs lengyel-fehér-orosz konfliktus, nem erről van szó, hanem egy emberi jogi sérelemről, a szólásszabadságának illetve az etnikai kisebbségek jogainak megsértéséről van szó. Ez bármelyik másik kisebbséget is eh, érinthette volna. Most miért beszélünk a lengyel kisebbségről? Nos, azért, mert nagy kisebbségről van szó, demokratikus kisebbségről van szó, illetve Milenkiewicz úr a Szaharov díjat is megkapta az Európai Parlamenttől ezért indult innen ez a probléma. Mit tehetünk? Nos, lehetőségem nyílt arra, hogy Boris asszonyal és Milenkivics úrral kétszer is beszéljek. Egyértelműen azt mondták, hogy Fehér Oroszország hívei nem akarnak gazdasági vagy politikai szankciókat látni, hanem szorosabb együttműködést kívánnak megvalósítani Fehér Oroszország, illetve az Európai Unió között. Egy olyan együttműködést, amely feltételekhez között kötött Fehér Oroszország demokratikus előrelépéséhez kötött. Így kell tehát reagol, reagálnunk például a vízummal kapcsolatos politikát illetően is. Nagyon jó, hogy tényfeltáró misszió indul Fehér Oroszországba, várjuk meg a jelentésüket. Protosievec úr egy percben. Elnök úr, a Lisszaboni szerződés Shell minnyájunknak hatékonyabb külpolitikát ígértek, de kiderült, hogy amikor Haitiről volt szó, akkor láthatatlanok voltunk, az USA-val való kapcsolatunkban nem voltunk sikerűsök, a diplomáciai testületben, testület felállítása során pedig az egyes intézmények kaptak egymás hajába. Ma ismét lehetőségünk van arra, hogy bebizonyítsuk, yes, we can do, do it. Igen, meg tudjuk tenni, képesek vagyunk erre, de ugyanakkor úgy tűnik, hogy a parlament és a bizottság nem tud határozottan fellépni az emberi jogok nyilvánvaló és égbe kiáltó lábbal tisztparása kapcsán. Biztos úr, biztos asszony, a diákcsere csődöt mondott, ne ismételgesse a diákcseréről mondottakat, ez egész egyszerűen tönkreteszi hitelességünket, gyenge játékosok vagyunk ezen a területen. Washington tudja ezt, Moszkva tudja ezt, és hogyha így reagálunk, akkor soha nem leszünk siet, sikeresek. Köszönöm szépen. Motos a következő felszólalónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament Belarus fűződő kapcsolatainak delegációja vezetőjeként gyakran kapcsolatot tartok a civil társadalom képviselőivel. És a hatóságok képviselőivel is. És ők gyakran emlegetik, ismételgetik, hogy Fehér Oroszországnak jogában áll, hogy saját tempójában vezesse be a nemzetközi normákat. Tehát elvileg ezt a független szuverén államot nem e, kényszeríthetjük, hiszen ilyen érvene nehéz mit mondani. Ugyanakkor a nemzetközi sztenderdek, például az EBESZ normái már nem tekinthetőek belső kérdésnek, ezek általános emberi kérdések, emberi jogi kérdések. Ivenec, vegyük Ivenec példáját. Ivenec egy lakályos városka Fehér Oroszországban, de a hatóságok a, majd, nem miliciákat vetnek be, felfegyverzett rendőröket vetnek be azért, hogy üssék, verjék az idős állampolgárok egy csoportját, akik azért gyülekeztek össze, hogy egy eh, régi épületet eh, díszítsenek fel. És ebből egy eh, a lengyel kisebbség számára működő kulturális központot hoztak létre. A hatóságok pedig a rendőröket küldik a nyakukra, anélkül, hogy a bíróság döntött volna. Hova jut a világ, kérdezem én. Nem engedhetjük ezt meg. Ráadásul az érintettek nem fordulhattuk bírósághoz. Nos, hogyha ilyesmi történik, akkor nem beszélhetünk nemzetközi normákról. Nem, Fehér Oroszország hátat fordított a nemzetközi normáknak, holott régen azt ígértem, hogy betartja ezeket. Megismétlem még egyszer, szankciókról beszélünk, lesznek szankciók, de ugyanakkor a gazdasági támogatásnak függenie kell attól, hogy a, bevezetik a demokráciát Fehér Oroszországban. Köszönöm szépen, Paleckis képviselő kapszót Egy percben. Tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ami a lengyel kisebbségi szervezeteket illeti, a konfliktusokat föl kell oldani a Minsknek, és a félreértéseket is, méghozzá azonnal és demokratikus módon az erőszak alkalmazása nélkül. Szeretném támogatni a biztos álláspontját, továbbra is folytatni kell az együttműködést és a, a kapcsolattartást. Holnap Fehér Oroszországba látogat a hosszú ideje első hivatalos misszió, és reméljük, hogy konstruktív dialógus alakul majd ki a hatóságokkal. Visszatérve beszámolunk a végkövetkeztetéseinkről, illetve javaslatokat is vázolunk majd a következő ö, tanácskozásra. Ez javíthatja a jövőbeli kapcsolatokat. A lakmusz tesztje az országgal való jövőbeli kapcsolatainknak az áprilisi 25-i választások lesznek. Itt lehetőséget kell biztosítani a választásra, nem szabad, hogy mindenki ugyanazt mantrázza, minden médiából ugyanaz folyjon, és Az elnök megszakít, Migalski képviselő kap szót. Egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Liberacki képviselő a szocialisták és a demokraták részéről az Európai Unió gyors reakcióját dicsérte. Nos, hát az önök frakciója tehet arról, hogy már nem tudunk elfogadni egy állásfoglalási indítványt. Ám hogyha bizot, biztos, aki napi ügyekként tekinti a fejlesztést, ha ő nem elégedett, akkor ki az elégedett? Hát ön lehet, hogy elégedett Liberacki úr, de a fehér oroszok biztos nem elégedettek. A biztos asszony 5 percet beszélhetett, és ebből az 5 percből 2 percig beszélt erről az ügyről, akkor ez arról szól, hogy ez nem megnyugtató, hanem arról is, hogy nem elég hangosan szólamolt fel ezen ügy ellen. Követelem, hogy minden eszközt használjanak fel azért, hogy az emberi jogok sérelme ellen felszólaljunk. Nem lengyel állampolgárokról beszélünk, hanem az emberi jogokról. Köszönöm, Bauer Edith kapszót. Az, amit a napokban Fehéroroszországi szintéren tapasztalunk, a demokratikus ellenzék és a lengyel kisebbség politikai elnyomásának riasztó példája. a politikai ellenzék bebörtönzése a kisebbségek képviselőinek megfélemltése az autoritatv rendszerek ismert gyakorlata. szlovákiai állampolgárként és kisebbségi képviselőként értem a lengyel kisebbség helyzetét és boris asszony helyzetét is fehéroroszországban a nemzeti kisebbségek ellenségként és a szomszédország viszonylatában túszként való kezelése visszaköszönő politikai manőver amihez az a politikai vezetés szokott nyúlni amelyik nehézségekkel szembesül. a nemzeti kisebbségek zaklatása a nem demokratikus rezsimekben a politikai gyakorlat része a kisebbségi jogok pedig szerves részét képezik az általános emberi jogoknak amit az európa tanács keretegyezménye is megerőst. ezért a kisebbségi jogok sérelme a kisebbségekhez tartozó személyek diszkriminálása zaklatása és megfélemltése nem tekinthető az ország belügyének ezért teljes mértékben elfogadhatatlan az a zsaroló és fenyegető üzenet amit a fehérorosz kormányzat részéről az ország nagykövete tolmácsolt az európai parlament képviselőinek elnök úr az európai parlament csak olyan üzenetet küldhet a fehérorosz kormányzatnak hogy a demokratikus ellenzéket elnyomó a kisebbséget fenyegető politikája egyszerűen elfogadhatatlan. Köszönöm. A spontán képviselő egy Köszönöm szépen, elnök úr. Nyomon követtem ezt a vitát. És nyomon követtem mindezt, amit a biztos asszony mondott. Nos, hát energetikusabb válaszra vártam volna. Két héttel ezelőtt ugyanezt a beszédet megtarthatta volna, és egyetértek egyébként abban is, hogy lépésekre, fellépésre, válaszra van szükség. Ugyanakkor, akik szankciókról beszélnek, elfelejtik, elfelejtik, hogy már léteznek szankciók, és a szankciók politikája, a politika nem változott meg a szankciók következtében. Nem mondhatjuk azt, hogy támogatjuk a civil társadalmat Fehér Oroszországban, hiszen ez a, fehér, ez a civil társadalom most fejlődik csak ki. Ezért világosá kell tennünk, hogy minden országnak vannak kötelezettségei állampolgáraival szemben, és világosan ki kell mondanunk azt is, hogy támogatni kell az új független médiumokat. Támogatnunk kell a független tévéállomások létrejöttét. Ezek lehetőséget kínálnak majd arra, az elnök megszakít, és most pedig megadom a következő felszólalónak a szót. E, Köszönöm. Elnök úr, az elmúlt ciklus során az Európai Parlament számos állásfoglalást bocsájtott ki Belorusszia tárgyában, amikor is követelték lukasenkótól hogy hagyjon fel az emberi jogsértésről. Az, az Európai Unió jó szándékáról tett tanúbizonyságot, bizonyos szankciókat ö, megszüntetett, de most tapasztalhatjuk a belorusz hatóságok agresszív politikáját, például a lengyel kisebbségekkel szemben. és fel kell készülnünk a választásokra is ebben az országban, illetve az ezzel összefüggő eseményekre. A kisebbségekkel szemben jogsértések, a lengyel kisebbséggel szembeni jogsértés, valamint a Szaharov díjas személye szemben jogsértés összeegyeztethetetlen a mi értékeinkkel. Nem csupán állásfoglalásról kellene reagálnunk erre a helyzetre, hanem konkrét tevékenységekkel, konkrét fellépésekkel, és felhívásokkal fordulunk Aston asszonyhoz, hogy a Lisszaboni Szerződés 33. cikkére hivatkozván egy speciális képviselőt nevezzen ki, aki ezen ország emberi jogsértéseivel foglalkozik. Elnök, köszönöm, Liszek úr következik egy percben. Elnök úr, tisztelt biztos asszony helyes, hogy most itt az Európai Parlamentben Fehér Oroszországról beszélünk, de beszélni kevés. Az Európai Unió ma, és éppen ezt várjuk a bizottságtól, egy stratégiai tervet kellene, hogy kidolgozzon, hogy támogassa a demokratikus ellenzéket, a civil társadalmat, az NGO-kat ebben az országban valamint a szabad ö, médiát is. Most a demokráciáról, az emberi jogokról beszélünk, számunkra ezek természetes dolgok, ezen alapul Európa. A belorusz társadalom olyan személyekből áll, akik nagy többségben nem élvezhetik ezeket a jogokat. Csak álmodozhatnak erről. Éppen ezért azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy stratégiai tervet dolgozzon ki a civil társadalom megsegítésére. Köszönöm. Elnök Koránszka Babinska következik. Nincs jelen a teremben. López Garrido miniszter úr kap szót a tanács nevében. Köszönöm, elnök úr. Ezen felszólalások után csak egyetérthetek azokkal a képviselőkkel, akik pellengére állították a fehér oroszországi jogsértéseket. A konkrét esetben ezek a jogsértések a lengyel kisebbség tagjait különösen érintik, tehát magát az Európai Uniót is. Nem csupán azért, mert egy olyan kisebbségi csoportról van szó, amely kapcsolódik az Európai Unió egyik tagállamához, hanem azért is, mert ez egy súlyos emberi jogsértés egy kisebbséggel szemben. Ugyanúgy cselekednénk, hogyha a lengyel kisebbség helyett egy másik kisebbségről lenne szó. Emberi jogsértésről van szó, és elmondtuk, hogy az emberi jogok egyetemesek. Éppen ezért nem csupán azért emelünk szót ebben az esetben, mert a lengyel kisebbségről van szó. Ugyanezt mondanánk, hogyha egy másik kisebbségről lenne szó, hiszen valamennyi emberi jog oszthatatlan és egyetemes. Emberi jogokra kerül emberi jogsértésre kerül sor egy kormány részéről. Éppen ezért fontos, fontos számunkra az is, hogy Fehér Oroszország a keleti partnerség része, és Georgieva biztos asszony is azt mondta, hogy fontos a kapcsolattartás ezek az országokkal. Szükséges az, hogy mindig közvetlenül világosan közöljük a fehér orosz hatóságokkal, hogy kritikus az álláspontunk ezen emberi jogsértések vonatkozásában, és ezeket szilárdan elítéljük. Aston asszony, a főképviselő asszony szoros kapcsolatban el Buzek elnök úrral, az Európai Parlament elnökével, aki jelenleg ezt az ülést elnökli Ashton asszony Kievbe látogat majd, és talán Lukasenko is jelen lesz. Ezt az alkalmat használhatnánk arra, hogy ezt a témát felvessük. Az Európai Unió külügyminiszteri tanácsa a jövőben szintén foglalkozik ezzel a témával, mert ez a téma rendkívül nagy jelentőségű. Örülök annak, hogy lehetőség kínálkozott arra, hogy ma vitát folytassunk erről a témáról a parlament tagjának részvételével. Köszönöm, miniszter úr. Most meg eh, Georgieva asszonynak, biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, hogy köszönjem meg ezt az eszmecserét is. Szeretnék négy pontot kidomborítani. Egyrészt, az emberi jogok tisztelete az Európai Unió külpolitikájának egyik sarokköve. Ez az az alap, ez az az alap, amelyen az Belarushoz való kapcsolataink eh, nyugszanak másodszorban. Az emberi jogok érvényesülése nagyon szerencsétlen fordulatot vett a múlt héten Fehér Oroszországban de a dialógust folytatni kell. 2009-ben vettük ezt ki, eh, eh, kezdtük el, és az eh, a tanácsban ülő miniszterek 2009-ben arra kérték a bizottságot, hogy fogalmazzon meg egy közös tervre való javaslatot, amelyet Fehér Oroszországgal együtt hajtanának végre. A bizottság bizo- szolgálatai előkészítették ezt a jelentéstervezetet, ezt most a fő megbízott irodájában található, és így a tényfeltáró bizottság, melyet a parlament, parlament holnap küld ki, eredményeit is figyelembe fogják venni. Végezetül pedig, ez az utolsó észrevételem, hogyha a megbízott a közös tervről visszajelzéseket ad, akkor tudjuk ezt véglegesíteni. Még egy észrevételem van a 80-as évek második felében a perestroika kezdetét vette a Szovjetunióban, és sok ember életében, az én életemben is lehetőséget nyitott ez arra, hogy részt vegyenek például a diákcserékben, az én esetemben, például lehetővé tette számomra, hogy a London School of Economics-ban tanuljak, megváltoztatta az életemet, és több hasznot hajtottam így a saját országomnak is. Milyen hiszek tehát abban, hogy a demokratikus csatornák megnyitása az elnyomó rezsimek eh, országai számára fontos eh, tényezőnek tekintendő, e mindezt elmondva, Kihangsúlyozom, hogy nagyon fontosak az emberek közötti kapcsolatok, nagyon fontos a cégek támogatása, és nagyon fontos a nagy nehézségek ellenére is, a súlyos fordulat eh, ellenére is eh, elítéljük, hogy a kisebbségek jogait a fittyet hány a rezsim, de ennek ellenére is fontos, hogy megtartsuk a kapcsolatot, és fenntartsuk és megnyissuk az esélyt a fehér orosz állampolgárok számára, hogy valamikor az unióhoz közelítsenek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony. Ezzel lezárjuk ezt a vitát. A szavazásra pedig a következő ülésen kerül sor. Tovább lépünk. Következő napi rendi pont. Szóbeli választ igénylő kérdés vitával a Peking plusz 15 az ENSZ cselekvési platformja, Éva Brit Svensson tette fel a kérdést, így